Yes, of course. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, megkezdjük az ITRE szakbizottság ülésének második részét ezzel a ma reggeli üléssel. 9 órakor kezdünk, és 11 óra 30-ig dolgozunk, utána pedig a koordinátorok ülése következik. Először is a munkánkat azzal kezdjük ma reggel, hogy Villa Italével találkozunk, aki az Európai Számvevőszék intézményközi kapcsolatokért felelős tagja, és vele fogunk eszmecserét folytatni. Nagyon-nagyon fontos ez számunkra. Let me remind you, colleagues, that Mr. Itala Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy Itala úr tájékoztat majd bennünket az Európai Parlament és az Európai Számvevőszék közötti együttműködés állapotáról, illetve arról, hogy hogyan javíthatja mindez az Európai Unió irányító testületeinek felügyeletét, vizsgálatát. Ugye mindannyian tudjuk, hogy a jobb minőségi jogszabályokat szeretnénk megalkotni, és a jobb szabályozás néha azt jelenti, hogy kevesebb szabályra van szükség, nem mindig, de időnként ez előfordul. Nagyon fontos, hogy megerősítsük tehát ezt az ellenőrzést. A végrehajtási jelentések emiatt nagyon fontosak lesznek. Itala úr beszél majd a 2015-ös munkaprogramról is, az Európai Szembevőszék munkaprogramjáról, és külön kitér a szembevőszék által készített külön jelentésre. Tájékoztatom a kollégákat, hogy a külön jelentésekben tájékozódhatnak a teljesítmény és compliance auditok kapcsán két konkrét témában. Az egyik az energiaellátás biztonsága, a másik pedig a nukleáris intézmények leszerelése, tehát itt a nukleáris biztonságról van szó. Ezek a külön jelentések a pénzek felhasználásának hatékonyságával foglalkoznak. Tehát azt vizsgálják, hogy sikerült-e a hatékonyságot maximalizálni annak érdekében, hogy az eredményeket letegyék az asztalra. Tehát egyszerűen mondva azt a kifejezést használhatnám, hogy hogyan költjük el a pénzünket hatékonyan-e. A végrehajtásról lesz tehát szó, és a mai eszmecsere lehetőséget biztosít a képviselők számára a kérdések feltételére, az eszmecserére az Európai Számvevőszék intézményközi kapcsolatokért felelős tagjával. In Court of Auditors Work Program So it is expected by Mr. Itala that we give... Tehát Itala úr számít a mi javaslatainkra. Arra kérném őt az elején, hogy legyen szíves néhány bevezető szót szólni. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt szakbizottsági tagok, nagyon örülök, hogy ellátogathatok az önök bizottságába. Azt hiszem ez az első alkalom, hogy az Európai Számvevőszék egy tagja eljön az Ipari Kutatás és Energiaügyi Bizottságba. A rövid bevezetőm után kíváncsian várom az önök megjegyzéseit, javaslatait és kérdéseit, és a tőlem telhetően igyekszem majd válaszolni ezekre. A számvevőszék az Európai Unió külső független auditing intézménye, nem vagyunk részesei az Európai Bizottság belső ellenőrzésének, semmelyik más intézményhez nem tartozunk. Függetlenek vagyunk, és a szerződés értelmében a feladatunk, az egyik feladatunk az, hogy az Európai Parlamentet segítsük az ellenőrzési feladatainak gyakorlásában az Európai Unió költségvetésének végrehajtását ellenőrzi ugye a parlament, és ebben segítjük mi és ezzel hozzájárulunk az Európai Unió demokratikus elszámoltathatóságának megvalósulásához is. Van két hosszú távú prioritásunk, amely segít ennek a kihívásnak megfelelni. Az első az az, hogy a termékekre, az EU elszámoltathatóságára összpontosítunk, és itt nagyon hangsúlyos a teljesítményelem. A második pedig az együttműködés. Partnereinkkel annak érdekében működünk együtt, hogy az EU elszámoltathatóságára gyakorolt hatásunkat maximalizáljuk. Elkötelezettek vagyunk a tekintetben, hogy releváns, jó minőségű, időszerű, aktuális termékekkel álljunk elő a parlament számára, hogy az adófizetők pénzének felhasználását hatékonyabbá tegyük. De a legjobb munka sem lehet elegendő, hogyha a politikai döntéshozók nem használják fel. Az elszámoltathatóság javítása nem csak tőlünk függ, hanem a fő érdekelttől is, azaz az Európai Parlamenttől. Hogyan lehet javítani az együttműködést a főbb érintettekkel? Úgy, hogyha megpróbáljuk az audit termékeink felhasználását javítani, ezt elkezdtük ebben az új ciklusban. És mik is ezek az audit termékek? Hát nyilván a legismertebb az éves jelentésünk. Ezt minden év november elején adjuk ki. Természetesen körülbelül 50 Európai Uniós ügynökség és más testület számláit is auditáljuk. És ezek a feladatok az erőforrásaink több mint felét használják fel. De hát azt hiszem, hogy ma inkább a külön jelentésekről kellene, hogy szóljak, ezt szeretném megtenni. Nem sok minden derül ki egy ilyen megnevezésből, hogy külön jelentés. Voltak, akik azt javasolták, hogy változtassuk ezt meg a lényegre, teljesítményről szóló jelentések ezek. A gazdaságosságot, a hatékonyságot nézik ezek a jelentések az európai politikák és programok végrehajtásában. Gyakran value for money jelentésnek is nevezik őket, tehát hogy milyen értéket kapunk az elköltött pénzért. Ezekre a jelentésekre most több erőforrást fordítunk majd. Az együttműködés ugye a második fontos prioritásunk, és ide az Európai Parlament beletartozik, és van itt két szintér, ahol ez az együttműködés formát ölthet. Az első, amikor a számvevőszék a programját megfogalmazza, a második pedig, amikor az audit jelentést közzéteszi. Elnök úr is nyilván emlékszik, hogy idén új folyamatot indítottunk be. A számvevőszék elnöke a CCC ülésre eljön, tehát a szakbizottsági elnökök konferenciáján, értekezletén részt vesz, és így jobban érti, hogy mik a fontos politika területek Ezután az ülés után, amely idén június 9-én zajlott, a fontosabb érdekes gondolatok a jövőbeni auditokra vonatkozóan már felmerültek. A munkaprogramunkat, a 2016-os évre vonatkozó munkaprogramunkat most készítjük, most véglegesítjük, és a legfontosabb prioritások listája már meg is született. Az elkövetkezendő hetekben fogjuk véglegesíteni tehát a 2016-os éves munkaprogramot, és megküldjük majd ezt az Európai Parlament valamennyi szakbizottságának. És végül pedig még egy megjegyzést engedjenek meg a jelentések bemutatására vonatkozóan. A külön jelentéseket is mindig bemutatjuk a parlamentnek, és gondolom, hogy ezt is tudják, mindig a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságba szoktunk elmenni, de stratégiánk részeként, ugye szeretnénk javítani az együttműködést a partnereinkkel, úgy döntöttünk, hogy esetenként bemutatjuk ezeket a külön jelentéseket az egyéb szakosodott bizottságokban is. Így a jelentéseink közönsége tulajdonképpen bővül, és ezt fontos eredménynek tekintjük, amely javítja az együttműködést. Véleményem szerint nagy előnye van annak, hogy a szakbizottságok így felhasználhatják az eredményeket és ajánlásainkat a munkájukban, amikor meglévő jogszabályokat vizsgálnak felül, vagy új jogszabálytervezetekkel dolgoznak. Azt hiszem itt az ideje, hogy a külső auditorok által készített jelentéseket maximálisan kihasználják. Régen a parlament megjegyzései és reakciója az éves jelentésünkre, illetve külön jelentésekre egy állásfoglalásban nyilvánult meg. Viszont változnak az idők, a közpénzek elköltését jobban kell ellenőrizni, és az Európai Parlament szerepe ebben nagyon fontos. Tehát remélem, hogy ez a parlament ugyanúgy támaszkodni fog a jelentéseinkre, mint ahogy a beszámolóinkra. Hölgyeim és uraim, mi elkötelezettek vagyunk amellett, hogy felhasználóbarát, aktuális és lényeges információkat tartalmazó jelentésekkel lássuk el önöket. Mind a három aspektus tekintetében szükségünk van az önök véleményére, mire összpontosítsunk, mikor eh, tájékoztassuk önöket a megjegyzéseinkről, és hogyan mutassuk be ezeket az eredményeket önöknek. Örömmel várjuk tehát a párbeszédet az önök szakbizottságával, nem csak ma, hanem remélhetőleg folyamatosan. Végezetül elnök úrnak és a szakbizottságnak szeretnék még egyszer köszönetet mondani a meghívásért és ezért a lehetőségért. Nagy örömmel várok bármilyen megjegyzést, kérdést, amelyel hozzám fordulnak. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, Itele úr. Három kérdés volt tehát. Mire összpontosítsunk, összpontosítsanak, mikor ö, tájékoztassanak bennünket az eredményről, és mi volt a harmadik kérdése? Okay. Hogyan, milyen formában kommunikáljuk ezeket az eredményeket önökkel? Ez volt a harmadik kérdés. Tehát mi, mikor és milyen formában? Kedves kollégák, mondja az elnök úr, ki kezdi? Parancsoljon, Viltinen asszony. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Itala úr a kommunikációt említette. Azt hiszem, hogy az, hogy eljött hozzánk a számvevőszéktől egy nagyon jó kezdete a kommunikációnak, és nagyon örülünk, hogy visszajelzést hallottunk öntől, illetve meghallgatja az elképzeléseinket. Jó lenne, hogyha hallhatnánk egy kicsit részletesebben arról, hogy a 2016-os munkaprogram mire fogja helyezni a hangsúlyt, a, különösen a szakbizottságunk által lefedett különböző területeket, az energia ágazatot, a kutatást, és ha problémákat tárnak fel, akkor általában ennek mi az oka, hogy esetleg nem teljesen egyértelműek a szabályozók, a jogszabályokban van a hiba, tehát mi az oka a problémáknak, amelyeket feltárnak. Van-e különbség az egyes tagállamok között például, illetve vannak egyes olyan ágazatok, ahol koncentráltabban jelentkeznek ezek a problémák. Köszönöm szépen. Borelli úr. Vice Presidente, giusto <clears throat> due parole di Köszönöm szépen, elnök úr. Ja. Először is szeretnék gratulálni, mert a mi delegációnk úgy véli, hogy a számvevőszék munkája segít nekünk abban, hogy megfelelőképpen tudjuk felhasználni a közpénzeket. Az átláthatóság és az elszámoltathatóság központi pillére politikánknak, ezért rendkívül fontos, hogy független számvevőszékünk legyen. Ezt a függetlenséget mindenáron meg is kell őrizni. Az elmúlt évben nagyon sok számvevőszéki kezdeményezéssel ismerkedtünk meg, és ezeket nagyon jónak is tartjuk. A Barroso bizottság alatt is nyomon követtük a számvevőszék munkáját, és tudjuk, hogy nem egy ügynökség esetében találtak strukturális problémákat, illetve összeférhetetlenséget. Természetesen ezekben az esetekben kérték is ezeknek a hibáknak a kiavítását, hogy az ügynökségek jobban működhessenek, és megfelelőképpen használják fel az Európai Uniós közpénzeket. Az ellenőrzésnek intenzívebbé kell válnia a jövőben, ugyanakkor nem lehet az ügynökségeket további terhekkel megpakolni, mert egyszerűen nem bírják el ezeket a terheket. Meg kell találnunk tehát a megfelelő egyensúlyt. A számvevőszék munkája rendkívül fontos, és mind a bizottság, mind pedig az ügynökségek, mind a parlament maximálisan együttműködünk majd a számvevőszékkel. Thank you, colleagues. Uh, Köszönöm szépen, kedves kollégák, és szeretnék emlékeztetni mindenkit egy nagyon fontos dologra, illetve tájékoztatni önöket arról, hogy Itele úr teljesen jogosan említette pár perccel ezelőtt azt a tipikus megbeszélést, amire a szakbizottsági elnökök konferenciája, és ezen ő is részt vett, de legalább ennyire fontos, hogy az egyes szakbizottságokkal is találkozzon külön-külön, ugyanis ez az audit szempontjából fontosabb. Lehet, hogy nem minden szakbizottságra vonatkozik ez, de minden esetre ez kihatással van a számvevőszéki auditok teljesítményére, és ez szerintem egy jó indulás lehetne. Van-e további hozzászólás, kérdés? Nekem lenne néhány kérdésem, Itala úr. Először is. Számukra nagyon érdekes, hogy az EU források kezelésében mik a leggyakrabban előforduló hibák. Nagyon fontos, hogy ezekkel tisztában legyünk, illetve ezekre figyelmet fordítsunk. Egy további kérdés. A Horizon 2020-as és a COSME. A bizottság megkezdte a az időközi felülvizsgálat előkészítését a Horizon 2020-as kapcsán. Ez a mi szakbizottságunk hatásköre, hogy a bizottság jelentésébe mi is bedolgozzunk. Tehát jó lenne, hogyha ebben a munkában tudna segíteni nekünk, mégpedig most, nem később, amikor a bizottság már elvégezte a saját munkáját. Talán egyelőre egy elég is két kérdés részemről. Egyéb hozzászólások, kérdések nincsenek, akkor viszont megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a megjegyzéseit, illetve kérdéseit. Igyekszem válaszolni. Először is talán arra, ami a kozmét, illetve a Horizont 2020-at illeti. Először is azzal kezdeném, hogy minden szakbizottság bármikor kikérheti a véleményünket egy folyamatban lévő jogalkotási munka kapcsán, vagy az időközi felülvizsgálat és az ezzel kapcsolatos programok kapcsán, úgyhogy én szeretném szorgalmazni, hogy nyugodtan forduljanak hozzánk ilyen kérdésekkel, ugyanis nem csak mi kell, hogy bizonyos információkkal szolgáljuk, nyugodtan kérdezhetnek bármikor a munkánkról. Ami pedig a folyamatos programokat illeti, például a Horizont 2020 vagy a COSME, ezek megvalósítását még nem ellenőriztük, mégpedig azért, mert egyelőre még csak korai szakaszban van ez a két program, tehát nagyon sok mindent még nem tudunk ellenőrizni. Minden esetre 2012. októberében egy véleményt juttattunk el a tanácshoz a Horizon 2020-as program javaslataira vonatkozóan. Ezeket természetesen aktualizálni kéne. A 2014-es éves jelentésünk amit november végén, tehát jövő hónapban fogunk a parlament elé terjeszteni, megvizsgálja, hogy a 2020-as célkitűzések hogyan jelennek meg a tagállami kohéziós programokban. És a 2014-es éves jelentésen kívül néhány kockázatra is felhívjuk a figyelmet a Horizon 2020-as végrehajtásával kapcsolatosan. Tehát ez jövő hónapra várható. Ami pedig a 2015-ös éves jelentést illeti, ez majd csak 2016-ban jelenik meg, ott már vizsgálni fogjuk az Európa 2020-as célkitűzések megvalósulását, illetve a Horizon 2020-at. Itt elhangzott egy kérdés, hogy milyen hibákat tártunk fel. Rendkívül széles körűek ezek a hibák, ezek az éves jelentésükben is szerepelnek. Így például az elszámolható költségekkel kapcsolatosan jelentkeznek problémák, konkrétan például az áfa visszatérítés, vagy nem visszatéríthetőség a jogosult vagy elszámolható projektek és kedvezményezettek is gyakran problémát jelentenek, amikor nem innovatív projekteket terjesztenek be, és elsősorban a kisvállalkozások esetében fordul ez elő. Az egyik tipikus hiba a közbeszerzések területén jelentkezik, például a szerződéseket utólag módosítják, ez is egy tipikus hiba. A speciális jelentéseikben megvizsgáljuk azokat a, azt is, hogy a programok mennyiben jelentenek hozzáadott értéket a forrás felhasználás területén, és ezért döntöttünk úgy, hogy a parlamenttel a szakbizottságok elnökeinek konferenciájával ezeket a problémákat megbeszéljük. Itt nem egy kívánságlistát akarunk előterjeszteni, hanem felsorolni az általunk feltárt problémákat, illetve hogy ezeket hogyan lehet kezelni. Először is a nemzetközi audit standardokra támaszkodunk, most pedig a menekült ügyi kérdést fogjuk vizsgálni, és a következtetéseinket majd a parlament elé terjesztjük. És az, hogy hogyan tudjuk leginkább segíteni a parlamentet, nyilván a szakbizottságok révén, de nagyon gyakran ajánlások és megfelelő tájékoztatás is hozzájárulhat a szakbizottsági vitákhoz. Néhány példát egyenek, engedjenek meg. A az év vége előtt, illetve jövő év elején várható jelentéssel kapcsán. Például az energiaellátás biztonságának javítása a belső energiapiacon. Ez azt hiszem, hogy az önök számára is különösen érdekes téma. 2016. januárjában pedig azt fogjuk vizsgálni, hogy hogyan lehet megfelelő módon az innovációt megvalósítani az EU-ban. Majd ezt követően a nukleáris, tehát az atomerővek leszerelése, ennek várható időpontja 2016. június, és nem tudom, hogy ez mennyire érdekes az önök számára, de a bioüzemanyagok EU-s politikája is terítékre kerül, ez inkább a Környezetvédelmi Szakbizottság asztala, de nyilván önöket is érinti. A vasúti teherszállítás, ami ugyan a TRAN szakbizottság hatásköre, de önöket is illeti. Úgyhogy ha ezeket a speciális jelentéseket önök is megvizsgálják, megkapják, ez mindenféleképpen hasznos lenne. Évente kb. két-három ilyen speciális jelentést készítünk, úgyhogy ez nem egy nagy munkateher az önök számára sem. Elnök, köszönöm szépen. Még egy pornolagos kérdésem lenne, milyen körülmények között, vagy feltételek mellett kezeljük a hibákat. A hibákat visszaélés, csalásként is lehet kezelni, és most Márten úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Itele úr, van egy kérdésem, sőt kettő is van, azt hiszem, hogy az ön illetékességi körébe tartoznak ezek a kérdések. Tehát, amikor a számvevőszék képviselői kimennek a hely, helyszínre és vizsgálódnak. Ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy ugye elhangzott, hogy a KKV-knek segíteni kell, és mindannyian tudjuk, hogy a KKV-knek óriási nehézséget okoznak óriási nehézséget okoz az, hogy hozzáférjenek az Európai Uniós finanszírozási lehetőségekhez. Nincsenek meg a kompetenciáik, nincsenek erre felkészülve, nincs erre idejük. Rettenetesen nehéz egy magas szintű mérnököt mondjuk megtalálni, és elérni, hogy ezen a KKV-n belül valaki a pályázatot elkészítse, hogy megnyerhessen valamilyen Európai Uniós támogatást. Sok esetben maguk a pénzek rendkívül későn érkeznek meg, úgyhogy a vállalkozásoknak, az egyesületeknek egyszerűen nincsen idejük, ha fogalmazhatok így, kivárni, hogy megérkezzenek ezek az Európai Uniós pénzek. Már sokkal hamarabb csődbe mentek, és bezárták a vállalkozásukat. Így elég nehéz európai gazdasági fejlődést elérni. Úgyhogy az Európai Uniós pénzek felhasználása, a pályáztatása, a számvevőszék egy picit olyan, mint a Loch Nessi szörny, hogy mindenki beszél róla, de igazából senki se látta, és senki se tudná pontosan körülírni, hogy ez hogy működik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Itele úr. Köszönöm a kérdést. Az utolsó kérdéssel kezdeném. Először is természetesen önöknek kell a döntéseket meghozni. Mi csak elkészítjük a jelentéseket, és próbálunk segítséget nyújtani. És igen, szoktunk a KKV-kkel külön is foglalkozni. Például az elektronikus kereskedelem tekintetében nem is olyan régóta megjelentettük már az ajánlásainkat a KKV-k irányába, hogy a KKV-k hogyan tudják ezeket a speciális pénzeket felhasználni annak érdekében, hogy hatékonyabban részt tudjanak venni az elektronikus kereskedelemben. Az üzleti inkubátorok is nagyon sok esetben KKV-knak próbálnak segíteni, illetve volt egy külön el, elkülönített Európai Uniós alap, amely kifejezetten a mikrovállalkozások segítésére jött létre. Tudnék más példákat is mondani, de átadnám a szót a titkárságnak, és írásban is el fogjuk küldeni a válaszokat, és ebből egyértelműen kiderül majd mindenki számára, hogy pontosan mire terjed ki a tevékenységünk. És természetesen mindig nyitott vagyok a kérdésekre, és szívesen válaszolok. És a csalásokkal kapcsolatos kérdésre is szeretnék visszatérni. Ugye azért nem minden esetben, amikor nem felelnek meg maximálisan a szabályoknak, az azért nem mindig csalás. 1200 transfert vizsgáltunk az elmúlt évben, és ebből 14 volt csalás. Köszönöm szépen. Igen, igen, elég egyértelmű volt a válasz. Három kérdést szeretnék feltenni hogy mire kell koncentrálnunk, erről már beszéltünk, aztán, hogy hol kell az eredményeket elérni, itt van ugye a Kokovú, Költségvetési Ellenőrző Bizottság, amit nevezhetünk kontnak, kontrollnak vagy kokobúnak különböző neveken. Aztán itt van a mi szakbizottságunk, a mi titkárságunk is szeretné megkapni az eredményeket, amikről az imént beszélt, hogy ezeket elküldi írásban. És van egy harmadik kérdés is, hogyan tudnánk hatékonyabban kommunikálni, hogyan tudnánk legközelebb is találkozni, és hogy a kokobúval megfelelő kapcsolatot tart-e, megfelelő személyes kapcsolatot tart-e a számvevőszék. Köszönöm szépen, hogy eljött a mai napon, köszönjük a magyarázatot, és várjuk a további együttműködést a számvevőszékkel. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, így most lezártuk a mai első napi rendi pontunkat, és az elektronikus szavazás következik. Viszont az elektronikus szavazással várnunk kell tízig, ezért körülbelül 20 perc szünetet tartunk. Helmer úr, parancsoljon! gondolom, hogy ügyrendi pontról van szó. Igen, köszönöm szépen. A pontrendszerről lenne szó, a koordinátorok ülésén kell majd beszélni arról, hogy hogyan adjuk ki a jelentéseket. Ez nagyon komoly problémát okoz elég sok tagnak, többek között a mi frakciónknak, úgyhogy én szeretném támogatni azt, amit Tavroni úr elmondott a pontok kiosztásáról az elmúlt hetekben. Vannak nagyon komoly problémáink, úgy véljük, hogy az előző rendszer stabil rendszer volt, mindenki tudta, hogy hány pontja van, hány jelentést tud még elfogadni, de az új rendszer szerintem egészen pontosan úgy jött létre, hogy kizárja és diszkriminálja a kis frakciókat, úgyhogy ezt mi nem tudjuk elfogadni. Ez nem demokratikus eljárás, és nem illik ehhez a házhoz. Úgyhogy kérném, hogy ezt vegyék figyelembe. A kollégákat pedig arra kérném, hogy a Temrana úr által benyújtott módosítókat és Barbara Kappel módosítóit fogadja el, amikor az új pontrendszerről fogunk majd szavazni. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A koordinátorok természetesen figyelembe fogják venni ezeket a megjegyzéseket. A koordinátor ülésére egyébként 11.30-kor kerül majd sor közvetlenül a szavazás után. Akkor most készüljünk fel a szavazásra, 10 órakor találkozunk. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, nagyon hosszas szavazás áll előttünk. Nem vagyok biztos benne, hogy 11 óráig be is tudjuk fejezni. Elnézést kérek emiatt mindenkitől. So we should start immediately. It will be, it will take uh, slightly more. Tehát kezdjük meg rögtön a munkát. Egy picit tovább fog ez tartani, mint egy óra, én úgy látom. start from the test vote. Először is tesztszavazást tartsunk. Jó. Kérek mindenkit, hogy tegye be a szavazókártyáját a szavazógépbe. Our test vote. The question is, do you like our committee meeting in Emhisa? A kérdés, hogy tetszik-e önöknek a plenáris ülésteremben tartott szakbizottsági ülés, megnyitom a szavazást. Has anybody voted? Has everybody voted? Mindenki szavazott? Nézzük, hányan szavaztak. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Az eredményt mindenki láthatja. Most pedig akkor következik az első jelentés rögtön, amiről szavazunk, jó? a tesztszavazás után. Úgy látom, mindenki mindenre felkészült. Alelnökünk Henkel úr szólna néhány szót a tegnapi meghallgatásokról. Köszönöm, elnök úr, én nekem az a nagy megtiszteltetés volt részem tegnap, hogy a gyártóágazat és a kkv digitalizációja témájában meghallgatást tartottunk, és három professzor érkezett el hozzánk Európából. Egy szakszervezeti vezető is nagyon sokat utazott, hogy eljöjjön, és sajnos nagyon kevesen voltak a teremben. Mondjuk nem ez a lényeg, amiről beszélni szeretnék, de muszáj elmondanom, hogy tiszteletlenség a vendégekkel szemben az, hogy senki nem volt jelen abból a frakcióból, aki eredetileg, amely eredetileg a meghallgatást kérte. Ennyit szerettem volna csak elmondani. Uh, well, uh, our vice chair... Nos, alelnökünknek igaza van. Mert ha meghallgatást kérünk, javasolunk, és neves szakértőket előadókat hívunk meg, akik hosszan utaznak azért, hogy az Európai Parlamentbe eljöjjenek, akkor kötelességünk nagyobb létszámban jelen lenni. Nos, kedves kollégák, akkor térjünk is rá az európai közigazgatási szervek üzleti vállalkozások és polgárok rendelkezésére álló interoperabilitási megoldások, IZA 2, az interoperabilitás, mint a közszféra korszerűsítésének eszköze, ez a téma, és Carlos Zorinho úr az előadónk. Egyetlen egy szavazásra kerül majd sor, elektronikusan szavazunk tehát erről a szövegről, és meg is nyitom a szavazást. The, has, has everybody voted? The vote is closed. Mindenki szavazott, akkor lezárom. Az eredmény azt hiszem nagyon világos. Gratulálunk tehát és gondolom mindenki emlékszik, hogy három intézmény tárgyalásairól volt szó. A második anyag a nyitott internet hozzáférés, a felhasználók jogai, a távközlési hálózatok kapcsán. Pilar de Castillo volt az előadónk, ebben a témában nagyon élénk vita volt, és a második olvasatban megfogalmazott ajánlásokról van most szó, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Thank you very much. It's quite clear that we have a... Köszönöm szépen, nagyon világos, hogy elfogadtuk a szöveget, és gratulálunk Pilar del Castillo Verának, előadónknak. A következő téma a végszavazások listáján a nem nemes fémek fenntartható európai iparának kialakítása című jelentéstervezet, és Eduard Mártán ennek az előadója. Ügyrendi kérdés? Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Az néppárti frakciónak lenne egy kérdése, kérése a 15-ös kompromisszumos módosítón. Szeretnék név szerinti szavazást kérni. Köszönöm szépen. I will remember. Rendben, emlékezni fogok. Feljegyezzük. Köszönöm, és akkor meg is kezdjük. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 13 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. A 4-es és a 12-es egyforma, együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 6-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 7 és 14 együtt mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 8 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 9-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 10 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 11 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 15 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 23 mellette, ellene. Elektronikusan ellenőrizzük a 23-ast. The vote is closed. Lezárom a szavazást, lássuk. Elfogadtuk. 24 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, úgy tűnik ellenőrizzük. 24. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Mellette ellene 27-es tartózkodás, ezt is ellenőrizzük elektronikusan, a 27-est. The vote is closed. Lezárom. Kettes kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 37 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 37. 37-es. One SND too many. SND one... Egyel több szocialista van. Kérek egy szocialista szavazókártyát kivenni. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos kompromisszum elfogadtuk, hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 66 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 69 mellette ellene, de elektronikusan ellenőrizzük elnézést, 69. I close the vote. Lezárom, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 73 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Bocsánat, egy néppárti kártyával több van a kelleténél. Most rendben. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 74 mellette. Ellene. Ellenőrizzük elektronikusan a 74-est. Lezárom elfogadtuk. 75 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 77 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 78 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 81, 83, 84, 85, 82 egyben mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 86 Elnézést, mondja az elnök, igaza van a titkárságnak, szóbeli módosító a Től Az Automotive Industry, Eurospace industry szavakat cseréljük le Transport Industry kifejezésre. Egyet értenek? Ez öt módosítót érintett. Jó, köszönöm. 86. Mellette? ellene tartózkodás elutasítottuk. Kilences kompromisszum mellette A 86-ost elutasítottuk, nem? Jó, ellenőrizzük a 86-ost. Lezárom. Mm, elutasítottuk. Nem nagy a különbség, úgyhogy érdemes volt ellenőrizni. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás, ezt is ellenőrizzük. Lezárom. Elutasítottuk. Mindegyik módosítóról szavazunk, 79 mellette, ellene tartózkodás. 79-esnél tartunk, elektronikusan ellenőrizzük. Mm, mondom még egyszer, a 79-est elektronikusan ellenőrizzük, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 80-as következik, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 92 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 90 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 91 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 91-est, mert nem voltunk benne biztosak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 87 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 89 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 93 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 94 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 94-est. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 125 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 95 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 95-öst. Lezárom a szavazást. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük? Jó, akkor ellenőrizzük még egyszer. Tehát a tízes kompromisszumról volt szó. Lezárom. Érdemes volt ellenőrizni, köszönöm, hogy megkértek. 88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 elutasítva. Százas mellette ellene tartózkodás elutasítva. 101 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 102 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 103 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 110 mellette ellene Ellenőrizzük a 110-est. Elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 106 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 111 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 118 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 13-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, nem könnyedén, de elfogadtuk, azért jobb, ha ellenőrizzük a 13-as kompromisszumot. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 138. 136. Mellette. Ellene. Tartózkodásra utasítottuk. 138 mellette. Ellene Ellenőrizzük a 138-ast. Lezárom. Elutasítottuk 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 146-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jön a 15-ös kompromisszum, néppárt, szocialisták és EFDD. A néppárt itt kért név szerinti szavazást, úgyhogy megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 156-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 159, 159 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 165-ös és 166-os egyben mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette. Ellene. Tart. Ellenőrizzük. A 18-as kompromisszumról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 167-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva 168 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 170 mellette, ellene tart, ó, ellenőrizzük a 170-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 171 mellette okafogyottá válik a 171, mondja az elnök. A 175-ös következik. Mellette? Ellene? Elnök úr, el tudná mondani, hogy a 174-es mértoka fogyott? A 170-est elfogadtuk. Ha 170-est elfogadtuk, akkor a 171, 173 és 174-es módosítók okafogyottá válnak. Tehát most az 175-ös következik. Utána pedig a 172-es. Most a 175-ösről szavazunk mellette. Ellene ellenőrizzük a 175-öst. Lezárom. Elfogadtuk. 172. mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 169 mellette, e, igen, 169 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 176 mellette, ellene, ellenőrizzük a 176-ost. Lezárom. Elutasítva. Ajaj. 177 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 177-est. Elektronikusan. Lezárom. Elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 181-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 189 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 190 91, 92 és 93 egyben szavazunk mellette, ellene elutasítottuk, azt hiszem. Jó, ellenőrizzük akkor. Tehát négy módosítóról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 199 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 199-est. Lezárom. Elutasítva. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 217 mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük, én úgy látom elfogadtuk, de ellenőrizzük a 217-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 218 mellette ellene tartózkodás, ezt is ellenőrizzük. 218. Lezárom. Ezt elutasítottuk. 219-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 220 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 222 mellette ellene ellenőrizzük a 222-est. Lezárom. Elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás ellenőrizzük a 23-as kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Kettő és 230 együtt szavazunk. Mellette? Ellene? tartózkodás, ellenőrizzük, a 229-230-asról szavazunk tehát most. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 225-ös következik, 225-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 233 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. A 233-ast ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva 24-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 244 mell- két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette. A második rész okafogyottá válik, mert a 24-es kompromisszumot elfogadtuk. És a 241-es következik, és a 242-es, mert egyformák mellette ellene ellenőrizzük. Tehát a 241-242-esről egyben szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 26-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 247 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 27-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva 251 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük a 251-es módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 252 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva, 253 mellette ellene elutasítottuk úgy tűnik, de ellenőrizzük a 253-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 261 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, 262 mellette ellene ellenőrizzük a 261-es módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 263-as mellette ellene ellenőrizzük. A 263-ast megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 29-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de nézzük meg. 29-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nagyszerű, a végszavazás következik. Természetesen ez is elektronikus lesz. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, ahogy látják, 47 igen, 11 nem szavazat és 3 tartózkodás. Gratulálunk előadónknak, Eduard Mártennek, és ezzel a 8-as pontot lezártuk, és most következik a 9-es pont, Lewandowski úr jelentése, a tőkepiaci unió felé vezető útról, a pénzügyi szolgáltatások uniós szabályozásának áttekintése és kihívásai, hatások és a pénzügyi szabályozás hatékonyabb és eredményesebb uniós keretei és a tőkepiaci unió felé vezető út, ez a pontos címe Lewandowski úr jelentésének. Okay. We should start. Akkor kezdjük. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük az egyes módosítót. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Második módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes módosító mellette első részről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva az első rész, a hetes módosító első rész, lezárom a szavazást, elfogadva, második rész, okafogyottá válik, mert az egyes kompromisszumost elfogadtuk, ötös módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva, hatos mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 9-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 10-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 11-es mellette, ellene, ezt ellenőrizzük, 11-es, lezárom a szavazást, elutasítva kettes kompromisszumos, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 3-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 31-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, a 31-est. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 32-es mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Kérem, hogy emeljék fel a kezüket, mert nem látom különben. 32-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kérem még egyszer, hogy emeljék magasra a kezüket. 33-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 34-es mellette, ellene, tart, ezt ellenőrizzük, a 34-est. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 35-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 47-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 48-as mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, 48-as, Lezárom a szavazást. Elutasítva 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 50-es mellette, ellene, ellenőrizzük az 50-est, lezárom a szavazást, elfogadva. Még egyszer kérem, hogy emeljék magasra a kezüket. Lehet, hogy fáradtak, de mégis 51-es mellette, ellene. Tartózkodás ellenőrizzük az 51-est. Lezárom a szavazást. Elutasítva 52-es mellette, ellene 52-es, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 53-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 54-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 5-ös kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 58-as, ezt a GUE frakció kérte külön részenkénti szavazásként, tehát az 58-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 62-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 63-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 67-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 68-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 69-es mellette ellene tartózkodás elvetve, 70-es mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. A 70-est ellenőrizzük. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 71-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 72-es mellette, ellene, ellenőrizzük a 72-est, lezárom a szavazást, elutasítva. Záró szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást, lezárom, illetve most nyitom meg. Mindenki szavazott. Egy ö, néppárti kártyával több van. Rendben. 50 mellette, 8 ellenszavazattal, 6 tartózkodással gratulálunk Janus Lewandowski-nak. Köszönjük szépen! És akkor most következik az utolsó szavazati lista. Egy szóbeli kérdésről van szó. szóbeli kérdés úton a prosperáló adatközpontú gazdaság felé címmel a jelentéstevő Barbara Kapel. Még egyszer tehát szóbeli kérdésről van szó, és egy szavazás lesz, egy záró szavazás géppel, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Öt tartózkodás mellett mindenki egyébként megszavazta, és akkor egy állásfoglalás javaslat következik utora porosperáló adatközpontú gazdaság felé Barbara Kappel egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nagyon bonyolult ez a szavazás az SND számára. NKD mellette ellene tartózkodás elfogadva. NKc mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, ötös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 7-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as kompromisszumos mellette ellen tartózkodás elfogadva, 42-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 42 is 42, colleagues. I close the vote is reject. Lezárom a szavazást, elutasítva. 44-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 49-es mellette, ellenőrizzük a 49-es. Lezárom a szavazást. Atya ég. Nem láttam a kezeket. Elnézést. 9-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 56-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12-es kompromisszumos mellett ellene tartozgás elfogadva, 89-es mellett ellene tartozgás elfogadva, 13-as kompromisszumos mellette ellene tartozás elfogadva, 14-es kompromisszumos mellett ellene tartozgás elfogadva, 122-es mellette ellene tartozás elfogadva, 15-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 173-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ez 19 kompromisszumos volt, 97-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 70-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 70-est elektronikusan, lezárom a szavazást, elutasítva a 20-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 173-as mellette ellene 21-es módos, kompromisszumos mellett ellene elfogadva, 22-es kompromisszumos elfogadva, 148-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 150-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 156-os mellette ellene ellenőrizzük, 156-os. Lezárom a szavazást. Elutasítva 155-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 24-es kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 164-es mellette, 164-es és a 165-ös megegyezik, tehát együtt szavazunk. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 166-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 167-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 168-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 25-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 182-es mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 182-es. 182. Electronic check. I close the vote. Lezárom a szavazást elfogadva. 27-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 237-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28-as kompromisszumos mellette ellene ellenőrizzük a 28-ast. because it's compromise. I close the vote. It's rejected. We go to compromise 28A. Elutasítottuk 28A kompromisszumos, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 29-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 30-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 31-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 32-es kompromisszumos kompromisszumos, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Mielőtt a 39-es kompromisszumosról szavaznánk, a 228-as módosítót kell megszavaznunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most a 39-es kompromisszumos következik mellette ellene tartózkodás elfogadva, 31-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. I close the vote. Rejected. Rejected. Lezárom a szavazást elvetve. 235-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 239-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 241-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 241-est. Lezárom a szavazást. elutasítva, 41-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 242-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 42-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, és a záró szavazás géppel megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 40 szavazattal, 5 ellenszavazattal, 9 tartózkodással elfogadtuk, gratulálunk kapelasszony a jelentéséhez. Now, dear colleagues. Kedves kollégák, a koordinátorok ülése következik, de mindenkinek nagyon fontos közlemény, hogy három órakor délután vegyes ülést tart két szakbizottság. Kedves barátaim, kérem, vegyék tudomásul, hogy az Imkoval közösen tartunk ülést három órakor, és mindenféleképpen számítunk mindenkinek a jelenlétére, tehát százszázalékos jelenlétet várunk. Köszönöm szépen. A koordinátorok ülése következik.